vetést az eljárási szabályzat 226 per 4-es cikke értelmében. Most pedig a napirend módosítására térünk át. A mai ülésszakra vonatkozóan nincsenek módosításokra szóló javaslatok. Az elnökök értekezlete által elfogadott javaslathoz képest. ugyanígy holnapra sem nyújtottak be módosítási nyúló viszont szerda esetében a néppárti frakció azt kérte, hogy a palesztin törvényhozó tanácssal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség nevének megváltoztatására nyúló javaslat, ez legyen elhalasztva annak érdekében, hogy az AFET bizottsággal lehessen konzultálni ebben a kérdésben. Még mielőtt ebben a témában Préda úrnak adnám meg a szót, felhívnám figyelmet az eljárási szabályzatra, ugyanis az elnökök értekezletének kell dönteni, ezért, hogyha szavazunk erről a kéreremről, akkor ezt vissza kell utalnunk az elnökök értekezletéhez, azzal a kéréssel, hogy ott konzultáljanak az AFET bizottsággal, a külügyi bizottsággal. Ami pedig a kérelmet illeti, először is Préda úr jelentkezett. Herr Préda, bitte sehr monsieur le président vous venez de. köszönöm elnök úr ön most azt mondta hogy ez a vita fontos és mielőtt döntést hozunk érdemes lenne egy érvbemutatást tartani a külügyi bizottságban is, egy eszmecserét tartani mert azt gondolom, hogy ha ez elmarad, az hiba lenne. Köszönöm szépen, Préda úr. Szeretne -e még valaki hozzászólni a kérelem támogatása véget? Parancsoljon. Rendben, akkor senki. Skiliotis úr ellene szeretne szólni, parancsoljon. Köszönöm. Én ellenzem ezt a javaslatot. A szabályok alapján egy név változtatása az eh, csak akkor lehetséges, egy cím megváltoztatása csak akkor, hogyha az elnökök értekezlet erre rábólint. Azt gondolom, hogy eh, így most nekünk vitára kell bocsátanunk ezt a kérdést. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni. De a cím kérdését valójában itt már tisztáztuk Palesztinával kapcsolatban. Köszönöm, Szkiliotis úr. A kérem, azt hiszem egyértelmű, itt arról van szó, hogy visszautaljuk az elnökök értekezletéhez azzal a kéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően konzultáljon a külügyi bizottsággal. Aki támogatja Préda úr kérelmét, kérem, hogy ezt felemeléssel jelezze. Ezt a gég... Ki ellenzi? kitartózkodik, elutasítottuk a kérvényt. Azt hiszem, hogy a többség parancsoljanak, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Haben alle ab Mindenki szavazott? Äh, Stimme abgegeben. Ne, ich warte noch ein bisschen. Várok még egy kicsit, akkor ne aggódjon senki. Még egyszer felteszem a kérdést, mindenki látta a szavazatát? Rendben, akkor lezárom a szavazást. 152-en szavaztak igennel, 180-an ellene, 42-en tartózkodtak, tehát elutasítottuk. Marad akkor a napi rend változatlan formájában, a néppárti frakció pedig a Fehér Oroszországgal kapcsolatos helyzetet, követően egy állásfoglalást kér, hogy egy állásfoglalással zárjuk le a biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatát. Préda úr indokolja ezt meg, parancsoljon. Igen, remélem, hogy most kicsit sikeresebb leszek Fehér Oroszország esetében. Egy évvel ezelőtt a parlament egy állásfoglalást fogadott el, és most azt mondtuk, hogy csak egy eszmecserére van szükség. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos lenne jelenleg kimondani, hogy mi is az álláspontunk, Köszönöm szépen a véleményt. Köszönöm szépen. Szeretne valaki emellett felszólalni? Nem? Ellene? Nem? Akkor... Vagy mégis? Parancsoljon. Hamar Mikins. Paldies, prezidente kungs, es domāju, ka nav īsti tagad steidzināt notikumus. Un... Köszönöm, elnök úr. Nem gondolom, hogy ezt el kellene sietnünk. Egy menekültválság közepette nem ennek az állásfoglalásnak a elfogadásával kell foglalkoznunk, egy más időpontban lenne érdemes erre a kérdésre visszatérni. Good. Rendben. Préda úr javaslata az, hogy Belarus állásfoglalással ki az, aki ezt támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt valóban ellenőriznünk kell, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Die Überprüfung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 204-en szavaztak igennel, 169-en nemmel, és heten tartózkodtak, úgyhogy ezzel elfogadtuk ezt a kérelmet. So, jetzt müssen Rendben, most pedig akkor hegyezze ki mindenki a ceruzáját, mert elmondom azt, hogy mi következik a módosított napirendből. Lesz egy állásfoglalás, a, benyújt, a módosítók benyújtásának határidere holnap szeptember 8-10 óra. A módosítók és a közös állásfoglalás indítványok a határidere szerda 9-e 10 óra, ami pedig az ezekhez kapcsolódó módosítók beintását illeti szerda 11 óra a határidő. A szavazásra pedig csütörtökön, szeptember 10-én a tervezett kereten belül, a tervezett órában kerül sor. Szerda esetében, szerdára vonatkozóan a zöldek frakciója egy nyilatkozatot kér a bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitika főképviselője részéről a törökországi helyzettel kapcsolatban. A vita lezárásaképpen pedig lenne egy állásfoglalás, és szerda délután kerülne mindenre sor. A szavazás pedig az állásfoglalásról a második szeptemberi ülésszakon kerülne megrendezésre. Először is Harms képviselőnek adnám meg a szót, hogy megindokolja ezt a kérvényt. Elnök úr, tisztelt kollégák! Amióta megkaptuk a Törökországgal kapcsolatos jelentést. nagyon sok minden történt az országban, a választások óta is. Nagyon sokan az Erdogán kormány iszlám állam elleni küzdelmét örömmel fogadták, ugyanakkor voltak negatív fejlemények is véleményem szerint Törökországban. A béke folyamatot a kurdokkal befejezetnek tekintették, az ellenzékiek üldöztetésnek vannak kitéve, főleg az újságírók, ez most már nagyon messzire ment. Tegnap is láthattuk, hogy tankok vonulnak végig a kurd városokon, és időközben már külföldi tudósítókat is terroristaként üldözik. Ma például Isztambulon keresztül a Hürriyet központjáig, egy nagy média koncern, egy ellenzéki média koncern székhelyéig vonultak. Úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlament ebben a helyzetben mindenképpen tájékoztatást kell kérjünk Mogherini asszonytól, fontos, hogy mindenképpen állást foglaljon, hiszen egyfelől aggódnunk kell amiatt, ami a Törökországban történik, az Erdogán kormány lépéseiből kifolyólag, hatalmi érdekek miatt az ország visszaesik gyakorlatilag a múltba, másfelől azonban aggodalomra ad okot a törökországi menekültek helyzete is, és ugyanígy aggasztó a iszlám állam elleni koalíció stabilitása. Tehát nagyon sok indok szól amiatt, hogy napirendre tűzzük ezt a pontot, amikor Mogherini asszony ugye itt lesz szerdán. Elnök, köszönöm szépen. Ki szeretne még hozzászólni, támogatva ezt a kérelmet? Hacsin György úr. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα έχει να προσθέσει κανείς όσα έχει πει. Köszönöm, kollégák. Ehhez nagyon sokat nem is kell hozzátenni. Törökország robbanás közeli állapotban van, gyakorlatilag minden határán konfliktus van, és ezek a folyamatban lévő konfliktusok, beleértve a kurdokkal kapcsolatos konfliktust, amely felidézi az néhány évvel ezelőtti vérontást, eh, érinti nem csak Törökország polgárait, hanem az egész régió összes lakóját. A török állampolgárok nem élveznek biztonságot. Erdogán ezt akarja felhasználni a választások előtt saját pártja javára. Kár lenne ezt nem elismerni. Tragédia lenne, ha az Európai Parlament nem tarthatna vitát erről a kérdésről, és nem próbálhatná Erdogán urat jó irányban noszogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki az, aki ellenezné ezt a kérvényt? Ferhofstadt hát úr az ügyrend, ügyrendi javaslattal szeretne egy másik pontnál. Rendben. Préda úr ellene parancsoljon. Euh, euh, Köszönöm, elnök úr mi most nem támogatjuk eh, Törökországról szóló vitát, mert itt egy politikai kérdésről van szó, ahogy a tisztelt kollega is mondta, itt gyakorlatilag egy párt érdektől fűtött kérdésről van szó. A terrorizmus, illetve a migráció kérdésében pedig már lesznek viták, tehát én nem tartom jónak, hogy politikai vitába, csatába bocsátkozzunk a szélső ballal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erről a kérvényről akkor szavazunk. Harms asszony javaslata, nyilatkozat, a bizottság alelnökének nyilatkozata állásfoglalással, negyedik napi rendi pontként a jövő héten szavaznánk róla. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Hát ha nem emelik fel a kezüket, akkor nem tudom megállapítani, hogy mi az eredmény, ezért annyira nem nehéz az embernek felemelni a kezét. Elektronikusan ellenőrizzük, akkor elektronikus szavazás következik. Mindenki szavazott? Egy pillanat. A szavazást zárom le. 153-an szavaztak mellette, 180-an ellene. 36-an tartózkodtak, ezennel elutasítottuk. Ferhostat úr parancsoljon. Szerda kapcsán. Köszönöm, elnök úr, mint eh, ahogy eh, önök is tudják, eh, az Európa Tanács eh, elnökének jelenlétét kértem a migrációs vitához, mert szerintem nagyon is fontos az, hogy egy ilyen válság közepette a tanács elnöke itt legyen és eh, részt vegyen a vitán, tehát az Európai Tanács elnöke, soros elnök. Eh, tudom, hogy a bizottság letesz bizonyos eh, eh, javaslatokat, ugyanakkor nem a bizottsággal van probléma, és nem is a parlamenttel, amely egységes, és amely áprilisban elfogadott egy állásfoglalást, hanem a tanácssal van baj, ugyanis ott a tagállamok nem szolidárisak egymással, és ezért is kérem újra, hogy Tusk úr legyen itt, ön kérje meg, hogy legyen itt a szerdai migrációs viták. Herr Verhofstadt, Verhofstadt úr, az elnökök értekezlete után az Európai Tanács elnökéhez már eljuttattam ezt a kérést, de azóta még nem kaptam pozitív visszajelzést tőle. De a mai ülés fényében ismét felveszem vele a kapcsolatot. legalábbis a plenáris egy része támogatja. Hiszen azért nem tapsolt mindenki, nem volt ez annyira egyhangú. De bízom bennem, el fogom juttatni ezt a kérést az Európai Tanács elnökéhez, nevezetesen azt, hogy jónak tartanám, ha itt lenne. Rendben, szerda kapcsán nem érkezett további javaslat, csütörtökre vonatkozóan pedig szintén módosításra irányuló kérés nem érkezett. Rendben, akkor eh, Zsadó úr megjegyzés